sem született, úgyhogy egyhangulag elfogadtuk. Több bejelentésem van. A néppárt arra kért, hogy hagyjuk jóvá a Nőjogi Bizottság tagjaként Elizabeth Marin Csártyi asszony jelentkezését, ha nincs ellenvetés, akkor